Good afternoon. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Miután gyönyörű napos hétvégénk volt egész Európában, köszönöm, hogy mégis itt vannak velünk, hogy megtárgyaljuk ezeket a nagyon fontos európai témákat. Elkezdjük tehát az ülést amely kétnapos. Holnap egész nap tart még. Első dolgunk a napirend elfogadása. Ha nincs senkinek megjegyzése, akkor elfogadottnak tekintem azt. Elnöki közlemények. Először is. Committee, Committee Planning ülés lesz. A nemzetközi együttműködésről az energiaközösség kapcsán. Kilenc ország konferenciája Nyugat-Balkán, Moldova, Ukrajna és Grúzia és megfigyelő országok lesznek jelen. Ugyanis 2000 5 ben kezdődött az a kezdeményezés, amely már kinőtte magát, és ennek van egy parlamentáris, plenáris előkészítő ülése holnap délelőtt délután, tehát április 24-én fél kettőtől fél háromig lesz egy egyórás ülés. Az APS 3 E3 teremben, ahol az ITRE képviselői találkoznak az energiaközösség eh, tagjai, képviselői cserélnek eszmét, Ezen országok számára nagyon fontos az európai együttműködés, a keleti partnerségről, a Nyugat-Balkánról beszélünk tehát, ugye Grúzia, Moldova, Ukrajna. Kérem a kollégákat, hogy vegyenek rajta részt, akár csak 20 percig, 30 percig szerezzenek egy benyomást, és fel is lehet szólalni, ha sikerül. Legyünk aktívak. a fenntartható megújuló energiaforrások energia közösségével szorosabb kapcsolatot kell tartanunk, hogyha komolyan gondoljuk a klíma változás elleni harcot. Lesz egyébként egy szendvics ebéd, lehet, hogy van, ez is motivál, szendvics ebéd, amelyet 1 és 1.30 között lehet elkölteni az ülés résztvevőinek, ugyanott nem kell elmenni sehova, tehát a 3E3-ban, akik ebédidőben hajlandók ülésezni, kapnak hideg ebédet. Nos, legalább egy-két kolléga minden nagyobb frakcióból menjen és persze bárki mehet, a kisebb frakciók is. Az előző hasonló ülésünkön ketten képviseltették magukat az ITER bizottságból, Rebecca Harms és Jerzy Buzek voltak ők, és egy kicsit kínos volt. Mert a világ különböző sarkaiból, 3000 km távolságból jöttek emberek, hogy velünk találkozzanak, és két ember volt képes felbukkanni. Tehát kérem a kollégákat, hogy ha csak pár percre, de jöjjenek el. Jelezzük, hogy komolyan vesszük a saját döntéseinket. Másik bejelenteni valom. Az Európai Parlament és a Bizottság közös konferenciát szerveznek Shaping Our Digital Future címmel, a digitális forradalom kihívásai alcímmel, itt a parlamentben április 25-én délután. Fél háromtól fél hétig tart a konferencia. Április 25-e ugye az holnap utáni szerdai nap. A digitális jövő, a digitális szakadék, lesznek a témák, a digitalizáció potenciáljának felszabadítása, innováció, az európai polgárok lehetőségei, digitális belső piac európai cégek számára. Valamennyi itre tagot szívesen látnak a szervezők. Valaki itt mosolyog. a digitális agenda is a témáinkhoz kötődő dolog. A február 21-22-i üléseink jegyzőkönyvét is el kell még fogadnunk. Ha nincs ülésünk végéig senkinek felszólamlása, akkor azokat is elfogadatnak fogjuk tekinteni automatikusan. Negyedik napi rendi pont. Haladunk. Enisza rendelet. Az EU kiberbiztonsági ügynöksége és a téma valamennyi vonatkozása. A korábbi 526-2013-as rendelet visszavonása és helyettesítése a kiberbiztonságról szóló törvényel, ACT-nek hívják, aktussal. Meg fogjuk most a jelentés tervezetet vizsgálni. Angelika Niebler asszony bevezetőjének meghallgatása után. Az árnyék előadók is itt vannak, nagyszerű. Ugye a közös nyilatkozatban egyik legfontosabb prioritást élvező dosszié, a kiberbiztonsági dosszié, az 54-es házszabály alapján itt megosztott kompetenciája van a különböző intézményeknek, és az IMKO bizottságnak is van illetékessége. Kezdjük el tehát az ülést. Előadó asszony, kérjük, hogy mutassa be a jelentéstervezetet. Nibler asszony. Igen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Örülök, hogy a jelentés tervezetemet a kiberbiztonságról ma bemutathatom. Nagyon sok kolléganő és kolléga segített nekem, kapcsolatot alakított ki hozzám, nagyon sok ötletet, elképzelést kaptam tőlük, most pedig örülök, hogy megoszthatom önökkel a szakbizottságban zajló vitában is. Összefoglalóan három pontot szeretnék említeni. Az egyik az Enisa szerepe és mandátuma, hogy a kiberbiztonsági ügynökség hogyan működjön, milyen legyen az orientációja. A második nagyobb téma az az, hogy hogyan érjük el az Európai Unióban a magas normákat. A harmadik téma, amelyről beszélnék, hogy hogyan szerezzük meg a polgárok bizalmát az IT termékekbe. Nagyon lényeges a polgárok bizalma is. Akkor most az első téma az ENISA szerepe és mandátuma. Politikailag egy erős európai ügynökséget kívánok, és ebből azokból kifolyólag támogatom a bizottság javaslatát, pénzügyileg, személyzeti tekintetben is erősen ki kell alakítani az Enisát. Éppen ezért tisztességes mandátumot is kell neki adni. Azon fáradoztam, hogy erősítsem az ENISZA szerepét, abban a tekintetben, hogy tanúsítvány adó és felülvizsgáló hatóság is legyen. Hiszen nagyon fontos szerepet játszanak a nemzeti kiberbiztonsági szervezetek is. Európában az a helyzet, hogy a nemzeti ügynökségek a tagállamokban már nagyon jól működnek, de vannak olyan országok is, ahol a kiberbiztonsági ünnepségeket éppen hogy megalakították, és felépítés alatt állnak. Éppen ezért természetesen az összefüggésekről is beszélnünk kell. Tehát egy erős európai ügynökség, erős nemzeti ügynökségek, és a közöttük lévő együttműködés mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni az együttműködést. Nagyon lényeges az, hogy erős operációs együttműködés legyen a nemzeti és az európai hatóság között. Az eniszá nak a tagállamokból kell beszereznie az információkat, és ö, saját tapasztalataival pedig segíti majd a tagállami kiberbiztonsági ügynökségek felépítését. Az eniszá nak olyan szerepet kell játszani, ami a kiberbiztonság erősítését szolgálja. Természetesen a tagállami politikával, az iparral, az összes érintettel. Nagyon lényeges, hogy az európai kiberbiztonság eh, a célunk. Tehát ez az ENISA szerepe és mandátuma. Akkor áttérek a második súlypontomra, hogyan érjük el a igényes, magas normákat. Mit változtatom a bizottság jelentésén? Először is a hatályt egy kicsit kiterjesztettem. Tehát ne csak az IT termékekre és szolgáltatásokra vonatkozzon az irányelv, hanem az egész ökoszisztémára, folyamatokra is. Folyamatok is essenek az irányelv hatája alá. A kollégák ezt is támogatták, másosorban pedig egy kockázat alapú megközelítést támogattam, tehát ne legyen egy egységes méret mindenkinek, igenis bizonyos biztonsági szinteket definiálni kell. Ezeket már megtaláljuk a későbbiekben is. A bizottság javaslata ebben a tekintetben jónak tűnt, megpróbáltam itt a biztosító rendszert egy kicsit érthetőbben megfogalmazni. Örülök ebben a tekintetben is, hogy a kollégák majd tájékoztatnak, hogy hogyan látják ezt, hogy eh, itt eh, milyen legyen a mandátum. Akkor most áttérek eh, a tanúsítványok témájára. Ez egy eléggé nehéz téma hiszen az alapszinten, illetve a magasabb szinten, a biztosítási szinten is problémás ez, és itt is a kockázat alapú megközelítést támogatom, és nagyon érdekel, hogy a kollégáim mit szólnak majd ehhez, tehát hogy a termékek és a szolgáltatások tekintetében mindig összekapcsolt készülékekről, rendszerekről beszélünk, és itt a nemzetbiztonságokról is szó van. Nagyon fontos az, hogy a többi országnak legyen egy önkéntes csatlakozási lehetősége. A biztonsági fokozatoknál pedig lehetne egy öntanúsítási rendszert is bevezetni. Ez az én javaslatom. Nagyon vitatott, különféle elképzelések vannak ezen a területen, és örülök az együttműködésnek. Esetleg még annyit elmondanék, hogy minnyáján érdekeltek vagyunk a magas biztonsági szintben, és a tanúsítási rendszer ezt dinamikusan tudja megoldani, hiszen a biztonság egy olyan folyamat, amely állandó fejlesztés igényel. Másrészt pedig tudnunk kell, és a KKV-knek is javasoljuk, hogy ne, ne okozzunk nekik újabb akadályokat a piacra lépés tekintetében. Tehát ne, ne, ne írjuk elő, hogy milliárdokért különféle kütyüket vásároljanak, amelyek szükségesek lennének a biztonsághoz. Hiszen, hogyha ez lenne a tanúsítási rendszer egyik előfeltétele, akkor az nem lenne jó. Van egy kompromisszumos javaslatom, hogy itt is találjuk meg az arany középutat. A 49-es cikkbe is beletekintettem. Itt azt a kérdést szabályozzák, hogy az európai és a nemzeti rendszerek hogyan kapcsolódnak. Tehát, hogyha van egy európai rendszer, akkor természetesen ez nem azt jelenti, hogy a nemzeti rendszereket ez majd leváltja, nem, együtt kell működni a nemzeti tanúsító, tanúsítókkal és az európai tanúsító helyen És itt azért még szeretnék pontosítani, itt is kíváncsi vagyok, hogy a kolléganő kollégák hogyan látják ezt. Tehát az utolsó pontom az az, hogy hogyan vonjuk be a tagállamokat, illetve az ipart a tanúsítási rendszernek, mindek előtt az ipar, illetve az érintettek részvállalása egy nagyon lényeges téma. A cégeknél vannak már kiberbiztonsági osztályok, több száz munkatárs dolgozik ezeken az osztályokon, és van olyan, hogy vállalatonként 60-80 ember foglalkozik a kiberbiztonsággal, mondjuk úgy 800-ból, akik az IT-vel foglalkoznak egy vállalaton belül. Hát ezt tudnunk kell, és az ipar nélkül, illetve a érintettek bevonása nélkül nem fogjuk elérni a megfelelő biztonsági szintet. Úgy gondolom, hogy el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan tudjuk intelligensen bekapcsolni az ipart, a tagállamokat. Köszönöm, köszönöm és lényeges, hogy a tagállam, köszönöm, hogy a tagállamok itt erősebben javasolhassanak, és erre majd utalni is lehet, és az iparnak is adhok platformokat kell adni. Az utolsó pont a polgárok. Köszönöm, köszönöm, köszönöm szépen. Egy kötelező terméket nem lehetne megadni. Köszönöm szépen, és most örülök a vitának. Köszönöm szépen. Akkor nyitottak vagyunk egy erős vitára. Az SND részéről Peter Krombacsev. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy megköszönjem. Ugye emlékeztetett erre, és nagyon fontos az, hogy Moldova és további nyugat-balkáni országok is részt vállaljanak ebben. Ez a bolgár elnökség egyik prioritása. Mi Kelet-Európában nagyon jól tudjuk, hogy mennyire fontos ilyen konferenciákat szervezni. Most szeretnék Nibler asszonynak gratulálni, és szeretném megköszönni, hiszen nagyon kiváló munkát végzett. Tudjuk, hogy Németország egy erősebb és jobb Eniszát szeretne. Nibler asszonynak ugyanaz az álláspontja. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata nagyon komoly. Tudják, hogy van egy javaslat hogy 11-ről 23 millióra emeljék a költségvetés, de szerintem sokkal több pénzre van szükség, és sokkal erősebb ügynökségre. Az ENISA legyen képes arra, hogy elemezze a fenyegetéseket, az információs forrásokat, az ENISA-nak több technikai felszereltségre van szüksége, és az ENISA-nak pedig sokkal jobban kellene koordinálni az Európai Unión belül. És nagyon fontos az, hogy létrehozzunk egy olyan keretet, ami képes arra, hogy visszaverje a támadásokat. A különféle forrásokból különféle típusú fenyegetéseket. Miért hozunk létre egy ilyen keretet? Az Enisának képesnek kell lenni arra, hogy reagáljon amennyiben a különféle tagállamokat támadás éri. Az igazgatónak igenis tudnia kell ezt, és a parlamentnek pedig eh, parlament felé elszámoltathatónak kell lennie. És eh, az Európai Bizottságnál ki kell nevel, nevezni egy felelőst. Van országban, mint Franciaországban vagy Szingapurban a kiberbiztonsági ügynökség vezetője, közvetlenül felel a miniszterelnöknek. Az eh, Enisának segítenie kell abban is, hogy eh, legyőzzük bizonyos államok önzését. A tanúsítási rendszerben pedig eh, úgy kell eljárnunk, hogy megfelelő szempontokat vegyünk figyelembe. Már említette az előadó is, hogy a különféle érintetteket, az üzleti élet és az ipar érintettjeit is be kell vonni a munkába. Úgy gondolom, hogy önkéntes tanúsítási rendszerekre is szükség van, és nagyon óvatosnak kell lennünk a fogalom meghatározás tekintetében, hiszen eh, a kiberbiztonság néha félelmeket is eredményezhet. Szeretném támogatni az imkós kollégák javaslatát. A különféle tanúsítási rendszereknek, az erősebbeknek segíteni kell a gyengébbeket. Ez pedig eh, úgy képzelem el, hogy az erősebbek eh, figyelemmel kísérik a gyengébbeket, és illetve segítenek létrehozni ott egységeket, ahol nincsenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. A megjegyzést, a felszólalást. Most Tosanovski kolléga következik az európai konzervatívak és reformátorok színeiben. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon nagyra tartom, egyből elmondom Niber asszonynak a jelentését. Egészen kiváló munkáról van szó, kiváló alapját képezi a szakbizottsági munkánknak támogatom ezen kívül azokat a módosító intítványokat, amelyeket megfogalmazott a jelentés tervezettel kapcsolatosan. Valóban arra van szükség, hogy az Elizának állandó, tartós megbizatása legyen, és megerősítésre kerüljön az emberi erőforrások és a pénzügyi források tekintetében is. A világunk egyre összetettebbé válik. És úgy vélem, hogy most már a harc mezőn nem olyan fegyverek vannak, amelyeket jól körül lehet írni, azonosítani lehet könnyedén. Egészen más világgal vannunk, a digitális világban sokkal nehezebb eligazodni, ez egy egészen más térség. Egyetértek kollégánkkal, kollégasszonyunkkal, hogy valóban a tanúsítása szükség van, de azt is mondom, hogy akkor, amikor bizonyos témákat tanulmányozunk, egy sor kérdés merül fel, de nyilvánvalóan ezekre majd konkrétabban az árnyék jelentés tevők között tudunk majd vizsgálódni. Hogy teljesen világos legyek, megfogalmaznám azt a kérdést, azt a nagy kérdést, amely az operatív funkcionalitással kapcsolatos. Úgy vélem, hogy a helyzet nagyon bonyolultá válhat, hogyha az Eliza ilyen felhatalmazást kap. Tehát egy olyan személy esetében, aki ugye ö, kiszállna az ENISA részéről a nemzeti hatóságnál is utasításokat adna, ennek azt hiszem, hogy olyan hatása lenne, amely minden applikációra vonatkozna, és ezáltal egy sor bizonytalanság alakulna ki a tagállamokban. Ezen kívül van néhány kételjem is, a kritikus infrastruktúrák auditjával kapcsolatosan. Határon átnyívul, átnyúló infrastruktúrákra gondolok, ezek nagyon érzékeny kérdést jelentenek, nyilván erre majd vissza kell térni az eszmecserék során. Egyetértek a tekintetben is, hogy a nemzeti hálózatoknak az engedélyezése tekintetében meg kell vizsgálni a kiber veszélyeket, a biztonság kérdését, és nagyon egyensúlytalan a helyzet a tagállamok között. Azt akarom ezzel mondani, hogy vannak önállamok, amelyek már nagyon előre szaladtak, és mások, amelyek még kevés tapasztalattal rendelkeznek, úgyhogy mindenképpen egy tekintetben végig kell gondolnunk a helyzetet. Ami pedig a tanúsítást illeti, és hallottuk jelentéstevő azt, asszonynak a szavait, mi támogatjuk azt a keretet, amely az önkéntesség szerint működik. Inkább ennek vagyunk hívei. Ugye fontos, és valóban egyet tudok érteni a ellenzéssel is, de adott esetben a kockázatoknak az ellenzése alulbecsüléshez vezet az unió részéről. Tehát alulbecsülhetni az unió az adott kockázatot, és nagyon sok esetben egy-egy helyzetnek a leírása nem kellően közelíthető meg csak a kockázat elemzéssel. Éppen ezért az amerikaiak például egyrészt kockázat elemzéssel élnek, másrészt pedig amennyiben ez az elemzés azt mutatja, hogy az adott infrastruktúra veszélyeztetett lenne, és nagyon nagy mértékben, akkor még szigorúbb tanúsítási eljárásokat foganosítanak, és szélesebb körben végeznek ellenőrzéseket. Egyetértünk ezen kívül a konzultációs platformokkal is, ez a 47-es módosítónak a tartománya, de persze ez hova vezet, merül fel a kérdés. Ugye van az érdekelteknek a feje, illetve az állandó munkacsoport, és egy másik, harmadik munkacsoport is. Nagyon sok ilyen platform létezik, úgy gondolom, hogy végig kell gondolni, hogy ezek egymáshoz képest hogyan is helyezkednek el, és végezetül. Kellő egyensúlyt talán, kell találnunk a biztonság tekintetében. Milyen fajta bizonyosságot nyerünk. Azt hiszem, hogy nem szabad, hogy túlságosan deskriptívek legyünk, mert hogy a világ változik, rendkívül gyorsan alakul át, éppen ezért úgy gondolom, hogy egyfajta rugalmasságot kell itt megtartanunk, és majd a későbbiek során a tapasztalatok alapján, a tagállamokban szerzett tapasztalatok alapján talán újra lehetne meghatározni bizonyos dolgokat. Ezen kívül szavatolnunk kell az európai szintű konzisztenciát. Ez úgy vélem annál is fontosabb, hogy jelenleg a rendszerünkben egyensúlytalanságok vannak, éppen ezért egyetértek a jelentéstevőnkkel, ezeket a kérdéseket jobban kell meghatározni. Nagyon szépen köszönöm, kiváló munkával van dolgunk. Köszönöm szépen. Most akkor következő felszólalunk. Pavel Telicska következik a, frak- a liberális frakcióból. Köszönöm szépen, elnök úr! És köszönöm Nibler asszonynak is, hogy összefoglalta a lényeget. Az első egyeztetések után korai lenne még minden lehetséges megjegyzéssel agyonönteni az előadót, csak néhány lényeget emelnék ki néhány szakértő meghallgatása után, és miután elgondolkodtam, hogy milyen módosítóim lehetnének. Az Enisa kapcsán az előadó elképzelése szerintem jól követhető, értelmes, és szerintem a többségünk egyetért fog az érteni, hogy nem forradalomra van szükség, hanem egy kompetensebb, erősebb, állandóbb ügynökségre, rendszerre, amely jól fel van készítve a feladatára. A kérdés talán, ami felmerül, az csak az, hogy a jelentésben nem kellene egy kicsit az a jövőjéről is beszélni valamit. Mert a kiber ökoszisztéma iszonyú gyorsan változik, és akár két évet sem lehet előre megjósolni. És a jóslatok helyett szerintem egy felülvizsgálati záradékra lenne szükség, annak a leszögezésére, hogy mikor és mit kell újra gondolni. Ezt még én hozzáadnám, és alapvetően egyetértek a szöveggel, csak egyfajta dinamizmust vinnék bele a múlt és a jövő összekötését gondolatilag. A konkrét javaslatok tekintetében teljesen volt, hát nagyon közel állnak az álláspontjaink, de van még más. A garanciák biztonság tekintetében itt szerintem további részleteket is kéne taglalni. Az előadó csak általánosan beszél a biztonság szükségességéről, de arról kevesebbet mond, hogy ki a kompetens, hol a nemzeti hatóság, hol a más szintek kompetenciája. Erről én még szeretnék az előadóval egyeztetni. Annak örülök, hogy Nibler asszony az intézményi struktúrákról beszél, és még persze közelíthetik el álláspontjainkat e tekintetben, de azzal egyet tudok érteni, hogy a tagállamokat, az ügynökségeket e, jobban föl kéne rázni, aktiválni kellene a párbeszédjüket az iparral, a fogyasztókkal. Jó, ebben mindenki részt akar venni, arra is oda kell figyelni, hogy működjenek ezek az intézményi együttműködési keretek. Ezért kéne leszögezni, kinek mi a szerepe, már abban a fázisban is, hogy felmérje, hogy mire van szükség, milyen rendszer lenne szükség. És itt egy kicsit én ezzel többet javaslok, mint amit a bizottság javasolt, mert miközben az ipar pontosan jól tudja, hogy mire lenne szükség, valamennyi fogyasztó védelmi szervezetet, fogyasztót meghallgatni nem biztos, hogy sokra vezetne. Vannak még témák, ahol én is további részletekbe mennék, mint Angela tette. Ami a termék bejelentés témát illeti, erről még beszélnünk kell. Annak örülök, hogy az előadó felveti a témát. Ezzel kapcsolatban lesznek majd javaslataim. Ami, utolsó megjegyzésem, ami az önkéntességet illeti. Itt lesz egy gond, bár lehet, hogy ez is megtárgyalható, de úgy érzem, abból, amit Nibler asszony mond, hogy ő egyfajta hibrid megoldást javasolna. Én körültekintően járnék el ezzel, hogy hogy egyáltalán használjuk el a szavakat, az önkéntes vagy kötelező szavakat. Szerintem a jövő belső dinamikája ezt is felülírhatja, a kettő között még sok állapot van. Tehát mondom, bőven van még megtárgyalni való, de a fővonalakkal egyetértek, ezeket most nem akarom mind felsorolni, úgy érzem, hogy konstruktív a légkör, és meg tudjuk majd ezeket tárgyalni Nibler asszonyjal. Köszönjük szépen! Most akkor nézzük, hogy vannak-e még felszólalók a hivatalosokon kívül. Köszönöm szépen, Angelika, ezt a kiváló jelentést, nem volt könnyű a dolgod, de mégis kiegyensúlyozott szöveget írtál. Persze a, az egyensúly több helyen bekövetkezhet, én például nagyobb súlyt adnék annak a feladatnak, hogy a magán és közszereplők tudatosságát fejleszteni kell. Az Eniszát én megerősíteném, amennyire csak lehet. Ugyanakkor leszögezném, hogy az engedélyezési rendszer illetve az engedélyezés javasolt szervezetek javaslattételi rendszere révén erősíthető meg leginkább az ENISA, tehát ha van ö, engedélyezés, akkor ezzel lehet az ENISA-t megerősíteni, hogy ezeket a kompetenciákat hozzá tesszük. A bizottság szövegében és Angelika jelentésében is megjelenik, hogy támogatnunk kell a egyes ipari szereplőket az engedélyeztetési folyamatban való részvételben. Az állandó képviselők csoportja egyeztet az európai számítógépes és hálózatfenntartó között, de én bevonnám a fogyasztókat is. Ha valódi tanácsadói testületnek tekintjük ezt az állandó képviselők csoportját, akkor ebbe bele kell tartoznia a fogyasztóknak is, és annak, hogy ők is javasolhassanak az ENISA számára eljárásokat. Világosabb lenne ettől a rendszer, és jobban érzékelnénk részleteiben a helyi viszonyokat, és azt, hogy nem lehet konfekció öltönyt húzni mindenkire, hanem esetenként kell elbírálni az energiamix ügyét. Valamilyen engedélyeztetésre mindenképpen szükség van, az alsó szinten mindenképpen. Ami a felső szinteket illeti, el kell gondolkodni rajta, hogy mi legyen kötelező és mi nem, de én óvatosságra intenék, hogy biztos, hogy a kötelező ö, megoldásoknak egy időtervét ki kell találni. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak, köszönöm az árnyék előadóknak, nagyon sok mindent megemlítettek már, amit én is szerettem volna elmondani, és ami lényeges ebben a jelentésben. Például a bizottság javaslatához fűzött módosítók közül kiemelném a formatervezett biztonságot. Nem csak arról van szó, hogy a végtermékeket, a végszolgáltatásokat lássuk el tanúsítványjal, hanem a formatervezést, a dizájnt, a fejlesztést, a folyamatot. Egy további dolog, amit megemlítenék, hogy mibe kerül egy tanúsítvány létrehozása, egy bizonyos kockázat felbecslése. Például elképzelhető-e a KKV-k számára valamilyen önbecslés? A következő pont, amiről szólnék, az az, hogy a kiberbiztonság milyen területet ölel fel, hol vannak kritikus infrastruktúrák, milyen szinten. Ezen kívül kiemelném annak a fontosságát is, hogy nemzetközi szervezetekkel is szorosabban együtt kell működni, mint például a NATO-val. A tanúsítási rendszerek azt a célt szolgálják, hogy növeljék a bizalmat. Ezt üdvözlöm. De természetesen megvan annak a veszélye is, hogy a tanúsítási rendszer egy önelégültséghez vezet. Tehát, hogyha valakinek tanúsítványa van, akkor az ölbetett kézzel ül, mert van egy tanúsítványa, hogy biztonságos terméket dolgozik, biztonságos szolgáltatásokat vesz igénybe. Állandóan újítani kell. Meg kell nézni, hogy milyen újabb veszélyek jelennek meg. Hiszen igazából minden online kapcsolat újabb kockázatokat rejtett magában. Ezen kívül vannak még módosító, vannak még olyan módosítók, amelyek a, a kiberbiztonsági ismeretekre, kiberbiztonsági úgymond írás tudásra vonatkoznak. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Grasztet asszony. Merci beaucoup, monsieur le président. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni jelentéstevőnknek, Angélikának, aki egészen kiváló munkát végzett egy nagyon fontos témában valóban arra van szükség, hogy meg kell erősíteni a zenizának a szerepét, és oda kell, hogy jussunk, hogy igazi ö, európai hivatkozási ügynökségé válik a kiberbiztonság tekintetében. A szakértelmét kell megerősíteni azért, hogy a támogatásokat ki tudjuk játszani, és ezen kívül azért is, hogy a tudatosítás területén is az egész uniót is mozgósítsa, és hát a közvéleményt is korábbi megbizatása az Enizának nagyon lehatárolt volt, és azt hiszem, hogy most ö, itt az alkalom, hogy a korábban tisztázatlan dolgokat világosá egyértelművé tegyük. Sokan beszélték itt ö, a tanúsításról, úgy gondolom, hogy attól függően, hogy milyen ö, területekről van szó, ágazatokról, milyen termékekről van szó, a biztonság és biztonság más kérdést vett fel hogyha ugye teljesen kiterjesztően értelmeznénk mindezt, akkor ez nagyon bürokratikus rendszeré válna egységesen alkalmazva, de hogy látnunk kell azt ugyanakkor, hogy egy repülőtéren, egy elektromos rendszerrel kapcsolatosan más és más igények vannak. Éppen ezért más és más szintre kellene a kockázatokat tenni, illetve azokat kezelni, és ami pedig egy magasabb szintű biztosítás tekintetében a rezisztenciát, az ellenálló képességet kellene tesztelni, ennek vagyok a híve, tehát hogyan lehet összetett támadásokat felmérni azoknak a kockázatát, mert hogyha ilyen ellenállás, ellenálló teszteket nem ö, foganosítunk, akkor nagyon kitettek leszünk. Mindenképpen el kell kerülnünk azt, hogy lefelé, legalacsonyabb szinten állapodjunk meg a közös nevezőben. Nem, arra kell elmenni az államokat, a tagállamokat, hogy jöjjenek feljebb, felső szintre, vegyük a mércét, és mindenképpen most még gratulálnék a jelentéstevőnknek. Köszönöm szépen. López Bermejo asszony. Gracias, presidente. Eh, mi Marisa... Nagyon szépen köszönöm, elnök úr ez kollégánk nem tudott eljönni a mai ülésre, úgyhogy én fogom feltenni azokat a kérdéseket, amelyeket ő fogalmazott meg. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy az operatív képességét az ügynökségnek megerősítsük. A megbizatása európai léptékükkel, hogy legyen, mind ajon olyan kérdésekben, amelyek a kiberbiztonságot érintik. Nagyon fontos a koordináció szerepe, az adott kialakulóban lévő kiber támadásokkal szemben, amelyek az egész övezetet, az európai övezetet tenni sérülékenyé. Meg kell találnunk tehát a kellő európai szintű válaszokat. Mindenképpen ugyanakkor a döntéshozatali rendszernek, a kompetenciáknak meg kell maradnia a tagállamoknak a szintjén is. Nem szabad, hogy az éberség politika, és hát a felügyeletnek a politikája az egyéni szabadságok az egyéni szabadság jogokat sérülékenyé tegye. A félelem politikája is veszélyes lehet. Az európai kiberbiztonsági tanúsítás olyan kell, hogy legyen, hogy képesek legyünk a kiberbiztonsági szempontból sérülékeny témákat, tárgyakat, termékeket azonosítani. Éppen ezért együtt kell dolgoznunk mindazon érintett személyekkel, akik a termelőállításban, fogyasztásban érdekeltek. De a civil szervezetekre is gondolok, a nem kormányzati szervekre, és mind azon szereplőkre, akik átláthatóvá tehetik, nyilvánossá tehetik és inkluzívá tehetik a folyamatot. A kötelező tanúsítás a magas és átlag szintű termékeknek, mármint veszélyt jelentő termékeknek az esetében kell, hogy érvényes legyen. A kis veszélyt jelentő termékeknél nem kell, hogy ilyen szisztematikus legyen. És az európai piacra kerülő termékeket teljes körülön kell, hogy érintse ezen szabályozás, mert hogy a fogyasztók vannak a leginkább kitéve. Thank you. Köszönöm. Ez volt a GUE frakció hivatalos politikai véleménye. Köszönöm szépen. Most áttérünk a következő felszólalóra, a kell listámomban. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönetet mondanék a jelentéstevőnek. Nem fogom ismételni mindazt, amit sok kollega megfogalmazott már. Mindössze kettő kérdésre szeretnék kitérni, ezek alapvetően fontosak véleményem szerint. Az egyik az, hogy milyen pénzmennyiséget vagyunk kitenni az asztalra ahhoz, hogy fokozott biztonságot biztosítsunk egyet értek az Európai Bizottsággal, ugye az egyes, kettes, hármas szinten, de azért ez önmagában így nem, ad, nem ad magyarázatot kellő mértékben. Nyilván van egy növekedés, de sokkal több részletre lennék kíváncsi, és nagyobb árnyaltságra is, és hát technikai útmutatásra is. Tehát így ez még nem világos. És hát van amit mondottam már a kezdetek kezdetén. Nevezetesen a legjobb biztonsági szintet kell biztosítanunk. Márpedig e tekintetben vannak egyes országok, amelyek nagyon szépen előre futottak. Nem vagyok híve annak, hogy minden terméknél, minden területen a legmagasabb szintet biztosítjuk, de mégis a legmagasabb szintű biztonság, és azt hiszem, hogy Roszted asszony beszélt erről, és egyet tudok érteni ezzel a felvetésével. Tehát arra van szükség, hogy a valós helyzetet elemezzük, és ugye hackerekkel szembesülünk valós helyzetben, valós kockázatokat jelentenek ők, és ez ilyen fellépések esetében a maximális biztonságot kell biztosítani, tehát a legmagasabb, a NEC plusz ultra szinten. Továbbá, a jelentéstevő azt javasolta, hogy az alacsonyabb kockázati szinteken az öntanúsítás eszközével is érjünk adott esetben. Ez, ezt azt hiszem, hogy tovább kell árnyalni, mert az öntanúsítás ez önmagában ö, meg fogja nyugtatni a fogyasztókat? Ebben nem vagyok biztos. Egy. Kettő. Ö, tulajdonképpen egy ilyenfajta eljárás ö, bizonytalanábbá tenni a helyzetét a kis és középvállalkozásoknak, tehát egyfajta beszéd jelentene kifejezetten ez az öntanúsítás ilyen módon. Tehát a kérdés az, amivel, amivel indítottam a hozzászólásomat, milyen pénzmennyiséget, milyen költséget vagyunk hajlandóak szánni arra, hogy a kiberbiztonság érvényesüljen. Ha egy low-cost típusú, egy fapados kiberbiztonságot fogunk biztosítani, akkor a kínaiak lesznek ennek a nyertesei. Köszönöm szépen! Kumpula Natri kolléganő, köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy az előadó és az árnyék előadók fölvetettek néhány kérdést, amelyről minnyáján elgondolkozunk. Elgondolkoztunk, hogy a digitális belső piacon is legyen egy kiberbiztonsági rendszer, természetesen jó szabályokat kell kigondolnunk a termékekre, a piacokra, és egységesíteni kell a tagállamok eljárás módjait ezen a téren. Tehát több koordináció szükséges. Technikai agályok is vannak, és pedig a normáik tekintetében, hiszen eléggé gyakran gátolják a fejlődést a különféle normák, és természetesen nem csak a bűnözők használják ki ezeket a dolgokat, hanem nekünk is észre kell vennünk, hogy hol kell továbbfejlődnünk. Szeretném a vállalatok felelősségét aláhúzni, hogy amennyiben egy terméket, egy szolgáltatást kidolgoznak, akkor maximálisan vegyék figyelembe a biztonságot, és a szoftverek fejlesztésénél pedig a kiberbiztonsági szempont legyen az egyik leglényegesebb szempont. Köszönöm szépen, és sok sikert! Nagyon szépen köszönöm a megjegyzéseket. Most pedig szeretném az Európai Bizottság képviselőjét, a Connect főigazgatóság részéről megkérni, hogy szóljon hozzánk. Madame Despanu egyidejűleg. Szeretném üdvözölni az Európai Bizottság alelnökét, Katainen urat, Jürki Katainen urat. Köszönöm szépen, hogy eljött. még belehallgathat a vitánkba, ami a kiberbiztonság az ön számára is érdekes lehet, hogy meghallgassa az Európai Bizottság képviselőjének a véleményét. Meghallgathatja, hogy ugyanazt mondja, amit ön is tud. Utána pedig az előadó az utolsó felszólaló. Tehát, hölgyem, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ezt a nyomást is, hogy nyomás alatt kell szólnom, hogy jelen van a biztos úr is, de köszönöm szépen Katajnen úrnak is, hogy jelen van. Teljes mértékben egyezik az, amit mondani fogok, azzal, amit ő is tud. A bizottság javaslatát tekintve szeretném megköszönni ezt a kiváló előadói munkát, szeretném megköszönni ezt a kiváló dokumentumot. Először is az ENISA feladatai ról szólva elmondanám, hogy mindenképpen erősítik a bizottság javaslatait a módosítók. Ugyanabban a szellemben gondolkodunk, ugyanabban az irányba szeretnénk elmozdulni. Ami pedig a tanúsítási rendszert illeti, itt már több kihívást látok. Vannak olyan kísérletek, hogy nagyobb hatályt adjunk ennek az elképzelésnek, mint az eredeti elképzelésben volt. Most itt két pontot emelnék ki. Az első a tagállamok szerepe. A javaslatban természetesen a tagállamoknak kiváló szerep jut, hiszen a tagállamok teljes mértékben összehangolják tevékenységüket az ENISZ-ával minden egyes tekintetben. Az a probléma, hogy mielőtt egy rendszert kiértékelnek, elég sok idő telik el, és ez elég sok pénzbe is kerülhet. Bármilyen esetben a rendszert, bármilyen rendszert elfogadunk, ezt egy végrehajtási jogi aktussal kell elfogadni. Ez pedig egy viszonylag hosszadalmas folyadat. Tehát, hogyha megvan a formális jóvéhagyás, akkor ez még nem jelenti azt, hogy azonnal hatályba is léphet valamilyen rendszer, és azonnal ott lehet a piacon. Figyelembe kell venni a becslés költségeit is. Az érintettek szerepéről a következőt mondanám el. Igen, a tanúsítványok. A az ügyvezető és végrehajtó testületek, illetve személyek hagyják jóvá a döntéseket. Ez pedig azt jelenti, hogy az igazgató tanács nevez ki felelősöket ebben a tekintetben. Nagyon nehéz olyan embereket találni, akik minden tekintetben kiismerik magukat. Én azt javasolnám, hogy inkább szakértő csoportokat hozzunk létre, akik jobban meg tudják ítélni a helyzetet. És a, a szakértői csoportok javaslata alapján a felelős jobban tud dönteni. Még egy olyan terület van, amelyet érint, a javaslat, tehát hogy minden egyes rendszert jóvá kell hagyni a szakértő csoportnak. Először is az érintetteknek kell egy bizonyos rendszert jóvá hagyni, mielőtt eljut tagállami ajánlásra. Meg kell nézni, hogy hogyan tudnánk valahogy intenzívebben bevonni az érintetteket. Tudom, hogy elértem a felszólási időm végét. Nem értem el? Jó, akkor még beszélek. Véleményem szerint ezek a leglényegesebb témák. Még egy szó, hogyha az ENISA tanúsítványi feladatokat is kap, akkor ne felejtsünk el pénzt is adni a feladatokhoz. Hiszen a további feladatok további embereket igényelnek, és termékeket, szolgáltatásokat kell majd kiértékelni, tanúsítani, és ezt az adott költségvetéssel, az adott humán erőforrással nem lehet megoldani. Tehát minél több feladat, annál több forrás. Ebben az esetben garantálnunk kell, hogy minden feladatra legyenek megfelelő emberek és források. Köszönöm szépen. Nagyon fontos dolgokat mondott el. Jó, hogy hallottuk az Európai Bizottság véleményét. Akkor most az előadó asszonynak adom vissza a szót, hogy összefoglalja a vitánkat, levonja a következtetéseket. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt alelnök úr, tisztelt kollégák. Köszönöm ezt a sokféle jó gondolatot. Úgy látom, hogy még sok részletet ki kell dolgozni a dossziémban. Várom az árnyék előadókkal való egyeztetéseket. Én örömmel bevonok mindenkit a gondolkodásba. Ugyanakkor nem akarom szétdarabolni a dossziét, hanem meg akarom őrizni annak az egységét, miközben mindenkinek a véleményére, módosítójára figyelemmel leszek. És meglátjuk, hogy hol tudunk megegyezni, vagy esetleg hol nem. A részletekben búvik meg az ördög, néha pedig elvi döntéseket kell hoznunk, például az önszabályozás kérdésében, vagy a kötelező rendszerek tekintetében. Erről erősek a vélemények, és akkor még az assurance szintekről nem beszéltünk. Sok tisztázatlan kérdés van még, de várom a vitát, és köszönöm a konstruktívnek mutatkozó légkört. Ennek a rendszernek működnie kell, hatékonynak kell lennie, tehát abban vagyunk érdekeltek, hogy gyakorlatilag gondolkodjunk, és persze európai szellemiségben. És igen, a jövőre is kell gondolni, de hát az első vázlatban erre még nem lehetett kitérni. Köszönjük szépen az előadónak. Nem volt olyan sok nézeteltérés, mint amennyire ön gondol, mint amennyit ön várt. Úgy tűnik számomra. Mindenki szépen nyitottan beszélt. A módosítók benyújtási határideje április 26-a, vagyis csütörtök e héten. 12 óráig. Nagyon pontosan. Az ITRE bizottsági szavazás július 19-én lesz úgyhogy eléggé intenzív munkát igényel ez, hogy ezt tartani lehessen. Mindenkinek sok sikert kívánok. Most akkor rátérünk ötös napi rendi pontunkra, eszmecsere Jirki Katainen biztos úrral, a bizottság alelnökével. Üdvözlöm őt még egyszer. Aki a munkahely teremtését, növekedését befektetésekért és versenyképességet felelős bizottsági alelnök. A mai párbeszédünk a strukturált párbeszédek sorának körébe tartozik. Alelnök úr, azt hiszem, hogy három téma adódik itt legfontosabbként hogy az ipari fejlesztési programról mit kell tudni, ezzel nemrég rukolt elő az alelnök úr. Persze a bizottság már korábban jelezte, hogy lesz egy ilyen, 5-6-7-8 biztosnak kell együttműködni a téma kapcsán, illetve az iparpolitikával kapcsolatos ITRE szóbeli válaszigényő kérdéseinek megválaszolása lesz az ön feladata most, illetve a 2020-on túlmutató programokról, hogy mit lehet tudni, hogy ezt kifejtsen nekünk, hiszen jövő évben lezárul az előző költségvetési időszak, és új 7 éves időszak nyílik meg. Ilyenkor kell rákérdezni, ilyenkor kell tudnunk, hogy mik a költségvetési források, tervek az önök saját szemszögéből és európai közös szemszögből. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, parancsoljon biztos úr. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Mindig örömmel jövök önökhöz. A munkahelyteremtés, növekedés, beruházások, versenyképesség témában eszmét cserélni. Elnök úr már bevezette a témát. Éppen ezért én a gazdasági mega-trendekről beszélnék, amelyek meg fogják határozni iparunkat a közel és távú jövőben. Látnunk kell, hogy melyek ezek a trendek, amelyek teljesen átalakítják majd a munkahelyteremtési stratégiák céljait, működését. Az ipari versenyképesség, a vállalkozásaink versenyképessége csak akkor fog nőni, hogyha a nyerő megatrendekkel egy irányba haladunk. Az EU gazdasága és az ipar általában három fenyegetéssel néz szembe, a technológiai változás, a globális verseny és a fenntarthatóság. Ezek azok a területek, ahol tudatában kell lennünk annak, hogy a 20 évvel ezelőtt megfogalmazott politikák nem fognak működni a jövő kihívásaira vonatkoztatva sem ipari, sem társadalmi szempontból. A digitalizáció, az energiahatékonyság új kihívások, de közben látjuk, hogy a globális gazdaságban van egy fő trend, ami a körkörös gazdálkodás. A business modellek áttétele a lineárisról a körforgásos modellre, átalakításuk és az, hogy mennyire lesz Európa ennek a frontvonalában. Az európai ipar jövője a körkörös gazdag gazdálkodásban rejlik. Az EU-ban ez egy akkor fog megfogadni, hogyha a megfelelő jogi kereteit ennek az intézmények lefektetik. Nagyon fontos meg a trend továbbá, a mesterséges intelligencia fejlesztés. Ezzel a területen nagyon le vagyunk maradva, de eltökéltek vagyunk, hogy behozzuk magunkat. Európában is vannak bőven tehetségesek, közös normákra van szükség ahhoz, hogy közös megoldásokat találjunk. Hogy mit tesz ezért a bizottság? hogyan tudunk együttműködni annak érdekében, hogy Európa vezető szerepet játszom valamennyi globális megatrend, de belül. A bizottság azt tekinti feladatának, hogy koordinált stratégiai megközelítést alkalmaz, prioritásokat fogalmaz meg, beruházási terveket alkot, néz át, energiauniós, tőkeuniós terveket valósít meg. Ezek tehát a prioritásaink, és ezek alapján kell elérnünk a következőket. Az EU iparának versenyképesítétele. Tavaly ősszel hirdette meg a bizottsága megújult iparpolitikáját. Ennek az a lényege, hogy úgy kell megerősíteni az ipari képességeket, hogy érdemes legyen Európában beruházni robotikába, mesterséges intelligenciába, biotechnológiákba, védelmi energia rendszerekbe. Egy sikeres iparpolitika akkor sikeres igazán, ha keretfeltételeket teremt, és nem kíván részletesen szabályozni, mint ahogy más területeken ez meg is szokott valósulni. Itt most azon dolgozunk, hogy a mesterséges intelligencia által elérhető szolgáltatások teljes körül elérhetőek legyenek Európában. Ezen túlmenően a bizottság azon lesz, hogy egy új pénzforrás találjon a kis vállalkozások, innovatív kis vállalkozások támogatására. Az iparpolitikai stratégiánkról hamarosan megjelentetünk egy közleményt, és folyamatosan gondolunk ezek, ezen témák kapcsán a biotechnológiákra is, mint a körkörös gazdálkodáshoz szükséges feltételre. Az iparpolitikai közleményeinkben utalni fogunk arra, hogy hol tart Európa átállítása a fenntarthatóságra, a körkörös gazdálkodásra. A bizottság idén értékelte a korábbi eh, időszak eh, stratégiájának sikerét, múlt novembertől pedig különös intenzitással figyeltük ezt, közmeghallgatásokat tartottunk. Ez a felmérő munka folyamatos, önökre is számítunk. Minden feedback hasznos, de különösen a Parlament ITRE Bizottságának tagjainak a feedbackje, ami a biológiai gazdaság fogalmát illeti, ez egyértelműen ö, munkahelyteremtő ágazat lesz, mert helyileg tudja revitalizálni, főleg vidéken a gazdaságot. Az iparok közötti együttműködés, átjárhatóság, ideértve a vegyipar által szorgalmazott szinergiákat, az adott a értékteremtési láncokat, még nem látszanak, de egy biztos, hogy a körkörös gazdálkodással kell összhangban lenniük. Mert ez egy win-win helyzet lesz mindenkinek. Ami az iparfejlesztést illeti, és ha lehet, akkor erről is beszélnék röviden, ez szorosan összefügg az európai védelmi politikával. 2020-on túli időről beszélünk, bár ezt a következő hetekben kell eh, lefektetni ennek a tervezését. Védelmi szempontból Európának szembe kell néznie számos mm, biztonságot, vagy hát bizonytalanságot jelentő kihívással, főleg a szomszédországokban működő terrorista szellák sejtek kérdése aggasztó. Ezzel csak együttműködésben lehet szembe menni. Gazdasági oka is lenne a jobb együttműködésnek, mert ha nincs együttműködés a tagállamok között, akkor 25 milliárd, 100 milliárd eurós költség többletet jelent. A éves védelmi kiadások 30%-át lehet megtakarítani, hogyha poolingolnánk a resourcokat, ahogy az angol mondja, hogyha erőforrásainkat összevonnánk. A bizottság éppen ezért létre kívánja hozni a védelmi alapot, ennek két ága lesz a capabilities, a képességek, ehhez tartozó toolbox, hogy zsargonnál maradjunk, és a kutatás, a védelmi kutatás már is eredményeket hozott a tavaly meglendített védelmi kutatás. Az első pénzeket egy konzorcium kapta meg, amelyben 15 tagállam vesz részt, A rendeletet ugye átalakítottuk úgyhogy 2019-20-tól egy védelmi fejlesztési program ö, is kinőhessen ezekből az alapokból. Hogy ö, új prototípusok jöjjenek létre, ezt csak folytatni kell a parlamentnek és a tanácsnak. Végül pedig a három oldalú egyeztetésekről szólva, biztos vagyok abban, hogy hamarosan megtaláljuk a nem EU-s szervezetekkel is az együttműködő hangot, és a kis és középméretű vállalkozások támogatását ezen a területen. Tudjuk, hogy ez egy kényes kérdés, és itt radikálisan ellentétes vélemények is vannak erről. Nem lesz ez másképp a tanácsban sem, de van esély arra, hogy meg lesz a többsége a Jó lenne, hogyha parlament is elfogadná a kompromisszumos megoldásokat a javaslatainkat. Elnök úr, a 2020-as pénzügyi keretről beszélnék még röviden. Ez a bizottság készül ugye a következő mandátum során lefolytatandó vitákra. Én csak kiemelném a legfőbb pontokat ebből. A több éves költségvetésnek tükröznie kell a politikai ambíciókat. Jelenleg én, hát itt nem mehetek részletekbe, hiszen nem jelent ment még az alapszöveg, de vannak univerzális értékek, amelyeket követni fogunk. Például, hogy ahol csak tud, és ahol megéri, az európai szint be fog ruházni technológiai fejlesztésekbe. Ez lesz a jövő zenéje de a költségvetési korlátokat látni kell, különösképpen az Egyesült Királyság kilépése miatt. Többet kell elérnünk kevesebb pénzzel, ehhez persze nagyon szorosra kell fogni az övet. Building on EFSI experience or EFSI success in mobilizing private capital, we want to promote this approach further in the new MFF ezen kívül szeretném még megjegyezni, hogy a legnagyobb különbség pillanatnyilag nem abban az adhok jelentésben lesz, hogy most a költségvetésből más célokra szánunk összegeket, hanem sokkal jobban szeretnénk strukturálni a költéseket. Az EU ambiciózus politikái tartozik például az e-mobilitás, és az ide történő beruházásokat nem lehet csak a közférára hárítani. Éppen ezért megpróbálunk egy központilag menedzselt pénzügyi eszközt kidolgozni, és megpróbálunk egy ilyen multipolitikai eszközt is kialakítani. Ennek az elsődleges célja a szinergiák biztosítása. Abban a helyzetben vagyunk, hogy kevesebbel többet tudunk finanszírozni, hogyha megfelelő módon sikerül átcsoportosítanunk az összegeket. Igazából, hogyha csak közpénzekből szeretnénk finanszírozni, akkor nem érjük el a célunkat. A pillanatnyi helyzet nem optimális, hiszen számos olyan pénzügyi eszközünk van, amely ugyanarra a célra jut. Tehát például a KKV-kre hét külön eszköz vonatkozik. Egy eszköz politikailag szeretné az Európai Uniós beruházásokat átláthatóbbá tenni. Az eszközök iránt növekszik az érdeklődés ebben a házban is. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy elmondjuk, hogy mit nem szeretnénk csinálni. Tehát legyünk világosak. Tehát ez egy olyan dolog, amely a főigazgatóságok közötti erősebb összehangolást fogja igényelni. És pedig mindenkinek azon a területen kell tevékenykednie, amelyhez a legjobban ért. Csak is amennyiben a központosított finanszírozási rendszert összevetjük a költségvetés lehetőségekkel, és megfelelően struktúráljuk, akkor tudunk megfelelő eredményt elérni az eszközöknek kiegészíteniük kell egymást, nem átfedni és helyettesíteni. Nagyon fontos az, hogy hol tudunk magán tőkét is bevonni. Nagyon fontos az, hogy megfelelő emelőhatást is elérjünk a beruházott eszközök segítségével. És itt közös menedzselésű programokat kell létrehoznunk. De ez természetesen önkéntes alapon lenne. itt nem szükséges az, hogy itt még nemzeti borítékok is legyenek. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, akkor még, mégis szükséges egy egységes szabályrendszer. Célunk az, hogy egyszerűsítsük a jelenleg elég bonyolult szabályokat, és nem az, hogy egyszerűeket bonyolítsunk. Tisztelt parlamenti képviselők! Szerettem volna a kereskedelemről is szólni valamit, de úgy gondolom, hogy inkább hagyjunk időt a vitára. Múlt szombaton sikerült Mexikóval megállapodnunk, ennyi szeretnék a kereskedelemről szólni. Korszerűsítettük Mexikóval és Kanadával is a kereskedelmi megállapodásainkat. Ott szerintem ez nem véletlen. Jó oka van annak, hogy elégedettek lehetünk, hiszen ez az iparunk és a vállalataink számára is nagyon lényeges, hiszen több szolgáltatást tudnak majd értékesíteni ezekben az országokban, és árut. Köszönöm, alelnök úr! A kereskedelmi lehetőségeink Észak-Amerikával nőttek. Tehát nem pontosan úgy, ahogy korábban gondolkoztunk Észak-Amerikáról, de ez a két ország is Észak-Amerikában van. Most a frakciók felszólalói következnek. Az első felszólaló a néppárt nevében Eller úr, Éler úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm, alelnök úr. Négy kérdésem van. Az iparpolitikai stratégiáról hallottunk, az innováció fontosságáról, de hogyha megnézzük a számokat, akkor a hitel ágazat a leggyorsabban növekvő ágazat. És ezt Pienkowska kolléganő nem vettette fel. Tehát 12 százalékon eh, vagyunk most, és mi lesz akkor, hogyha a parlament javaslatát is megszívelik az iparpolitika tekintetében? A második kérdésem, adva van az a tény, hogy 2020-ban a 2020-as stratégia véget ér. És akkor a bizottság úgy döntött, hogy a GDP 3%-át költi kutatásra, innovációra, és pillanatilag 1,92 százalék, ez 2 százalék alatt van. Az elméleti szám, ami az európai költségvetésből jött, az 195 millió euró lenne. A, a parlament 120 milliárdot javasolt a 195 helyet, és igazából ez se fele meg a korábbi ambícióinknak. Most azt halljuk, hogy csökkent az ambíció. Ötinger úr előbbre haladt, és most pedig kíváncsi lennék, hogy mik az elvárásai. A harmadik és utolsó kérdésem a pénzügyi eszközök tekintetében. Az Inofin volt a legrugalmasabb eszköz a pénzügyi eszközök között. Ennek a kutatás és fejlesztés volt a középpontjában, főleg a KKV-k, illetve a kisebb egységek esetében a szabályok is itt voltak a legrugalmasabbak. Lehet, mondhatja azt, hogy azért, mert a bizottságnak nem volt itt olyan sok beleszólása, de egy nagyon rugalmas eszközről van szó. És látjuk, hogy ez egy tágabb kontextusban került integrálásra. Tehát nagyon fontos, hogy egy szabályrendszer vonatkozom mindenkire, és hogy tartsuk fent az ilyen lehetőségek, mint az Enofin és hogy ezeket próbáljuk egy nagyobb, ilyen esernyőszerű keretbe hozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléga úr. A következő felszólaló az SNT részéről Karaszon Ruizas. Eh, Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Gratulálok a Mexikóval megkötött megállapodáshoz. Valóban nagyon fontos előrelépés ez az Európai Unió számára. Nagyon konkrét kérdésem lenne, tanúsítással kapcsolatos, mégpedig a generikus gyógyszereknek a tanúsításával kapcsolatos. Az Európai Bizottság számos tanulmányt tett közzé, amely arról szól, hogy a delokalizáció hogyan alakul az európai vállalkozások, vállalkozások esetében. A korábbi védelem megszűnt, és vannak olyan termékek, amelyeknél a szabadalom még hatályos, de mégis a védettség megszűnt. Tehát ennek megvannak a hátulütői és természetesen iparvédelmi kérdéseket vet fel egy ilyen fejlemény. Milyen intézkedéseket kíván hozni az Európai Bizottság azért, hogy ez a folyamat leálljon, és hogy az ilyen gyártások a generikumok piacán engedélyezett le, legyen, de csak akkor, amikor a szabadalom védettsége megszűnik. 2008-ban az Európai Bizottság tanulmányt készített, és az a tanulmány, amely erről szól, ugye kitért arra, hogy hogyan lehet a különböző egészségügyi ellátó rendszereket tovább fejleszteni, és azoknak a szolgáltatásait kiváltképpen. Milyen szükséges intézkedéseket kell meghozni ahhoz, hogy a piaci forgalomba hozatal megtörténjen az Európai Unióban az ilyen termékek esetében. A hatás tanulmány rendkívül lényeges, e tekintetben nem elegendő ugyanakkor, jogalkotásra van szükség az unió részéről azor, hogy az európai gyógyszeripar kellő védettséget élvezzen Indiához vagy Kínához képest. Ezt szerettem volna elmondani. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen. Most az ECR frakció nevében Tosanovski kolléga. Ja, budu mít jeden. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindössze egy kérdésem lenne. Ahogy a felvezetésében mondotta, valóban három tendencia, nagy trend alakult ki, ezeket teljesen el tudjuk érteni, valóban ezek a dolgok így alakulnak, és a törekvéseink arra kell, hogy irányuljanak, hogy megerősítsük a versenyképességét Európának, de akkor, amikor különböző igazgatási intézkedéseket hozunk, nem ártunk ezzel a versenyképességünknek. Akkor, amikor mondom, az administratív ellenőrzések, a statisztikák készítése olyan mértékben erőteljes, mint amilyen. Nagyon izgalmas az a stratégiai felvetés, amely az iparral kapcsolatosan megfogalmazódott, de ugyanakkor eljutottunk egy olyan helyzethez, amikor gyakorlatilag a technológiai semlegesség ellen hatunk. Mindenféle ugye, statisztikai értékelések, becslések, kimutatások születtek egészen 2050-ig, tehát nagyon-nagyon távlati perspektívában szemlélve a dolgokat, és tulajdonképpen ezáltal az innováció, a tudományos kutatásoknak a támogatása, ez kicsit háttérbe szorul, miközben ugye a statisztika adatokat szolgáltatjuk, és ez a fajta megközelítés eleve kizár néhány olyan technológiai megoldást, amely ugyanakkor, hogyha felkarolásra kerül, de segítene a versenyképességükön. Köszönöm szépen, Telicska úr az Alde nevében. Köszönöm szépen. Nem lesz kérdésem, mivel el kell mennem egy másik ülésre, és udvariatlan lenne, ha nem várnám meg a válaszát, de néhány megjegyzésem lenne. Körforgásos gazdaság az első témám, nagyon jó, tehát emlékszem, amikor bemutatta a plenárison ezt a csomagot, és akkor az volt a benyomásom, hogy ez egy meggondolandó dolog, és nagyon jó alapot ad, azonban itt igazából a gondolkodásmódot kell megváltoztatni. És közösen meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk létrehozni a tagállamokban a körforgásos gazdaságot, hogyha megvan most a szabálykeret. Hiszen az, a gondolkodásmódok nagyon lassan változnak. és itt az FC jövőjéről. Milyen eszközöket szánának a körforgásos gazdaságban? Azt is elmondta, hogy ezen szeretne majd elgondolkozni, és ez például egy jó lehetőség lenne, hogy elgondolkozunk. A másik a több éves pénzügyi keret, amelyre utalt, és ismét szeretnék a prioritásokról szólni. Egy ilyen apró dolog a feltételrendszer tekintve, tehát bármit is tudunk tenni, mindenképpen megpróbáljuk elérni azokat a célokat, amelyekről beszéltünk, akár pozitívak, akár negatívak ezek. Egy további téma, hogy vannak olyan tagállamok, akiknek igenis igazolniuk kell a reformjaikat és a szerkezetváltásaikat. Én tényleg kulcsfontosságúnak tartom azt, hogy a feltételek ebben a tekintetben vonatkozzanak a források, eszközök kihelyezésére. És egy utolsó megjegyzés. Láttunk haladást, de kulturális változást is látunk a bizottság részéről. Azért még optimista vagyok, de azért ne hülyítsük magunkat. Hiszen még nem stabilizáltuk teljes mértékben a helyzetet. Nézzük meg, hogy hogyan tudnánk olyan eszközöket létrehozni, hogy stabilizáljuk a helyzetet. A bizottság minden eh, fáradozása ellenére, gondolom így. De egyetértek azzal, hogy ez nem könnyű, még nincsen közös védelmi politikánk, és eh, nem tudjuk, hogy eh, mennyire lesz összetett, milyen lesz, de az biztos, hogy itt elég sok közbeszerzés lesz majd. A másik a kutatás. Az ipar esetében még nem látok túl sok dolgot, de a közlekedés infrastruktúra, digitális infrastruktúra, ezek mind olyan dolgok, amelyek a bizottságnak még el kell gondolkoznia. Szerintem itt most be is fejezem, időm lejárt, de mindenképpen visszatérünk még ezekre a prioritásokra. Köszönöm szépen! López Permejo asszony, GUE. Gracias, eh, presidente, y gracias, señor Katainen. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, Üdvözlöm Ketenen úr, köszönetet mondanék önnek is. A bevezetőért beszélt a nagy gazdasági trendekről és a kihívásokról. Sajnos van egy alapvető kérdés, amelyel ugyanakkor ön nem foglalkozott. Nevezetesen az állampolgárok bevonásáról, az inklúzióról, abban a jövőben, amelyről ön beszélt. Ugye vannak a korábbi kihívások, de vannak az újak is, és a megosztó fejlemények, az új kihívások, amelyek az új ipari modellel kapcsolatosak. Nagyon konkrét kérdésem lenne. Milyen fajta társadalomban kívánunk élni? A versenyképesség, az univerzális, a globális versenyképesség nem lehet mentő körülmény az európai fejlemények tekintetében milyen Európát kívánunk, milyen Európát kívánunk magunk előtt, mit kívánunk felépíteni. Az iparnak a leépítése a periférikán, perifériákon elfogadhatatlan. Márpedig pontosan ez történik az FC révén. A nagy pólusok előtérbe kerülnek, miközben a kisebbek, a periférián működők pedig teljes mértékben leépülnek. Az európai keretek között. Az Európai Unión belül a magántőkére appellálni, úgy gondolom, hogy ez egy öntévesztő, egy önmegtévesztő törekvés. További kérdés az, hogy a vállalkozások milyen fajta kötelezettségeket vállalnak felelős módon, ők és a társadalmaink. Hogyan fogják ezek a szereplők tartani a kötelezettségvállalásaikat? Aztán ott vannak a fiatalok, az európai fiatalok, akik ö, ö, ezével, millióival érzik hírekeztettek az Európai Unióból. Max. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Most pedig a többi felszóló következik. Az első François Grostet a listámon. Merci beaucoup et merci. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm, hogy az Európai Bizottságának helyettese eljött körünkbe ilyen rendkívül fontos kérdéseknek a megvitatására valóban hatalmas átalakuláson á, esik át a, a társadalmunk és ennek a fényében is rendkívül fontos a körkörös gazdaságról szóló rob, passzusa, és hát ott van ezek kívül az egyéb olyan kihívás, mint a mesterséges intelligencia. Óriási változások következtek be, hatalmas kihívásokkal. Ezt végig kell gondolni, de ugyanakkor meg kell nyugtatni az állampolgárjunkat, akik adott esetben nagyon aggódnak, és úgy látják, hogy ezek a hatalmas fejlemények, amelyek felborítják a társadalmakat, és amelyeket én nagyon lelkesítőnek tartok, ugyanakkor egyes állampolgárban aggodalmat vált ki. Éppen ezért kell, hogy a társadalmi gondolkodásnak a szintjén válaszokat adjunk, és a mesterséges tudás tekintetében is több és több információval szolgáljunk támogatom a védelmi politikát, és ezen kívül azt is hallottam, hogy a védelemre milyen költségvetést tart fontosnak szentelni az Európai Parlament részéről mondotta. Erőfeszítésre van, szó, van szükség, de a tanácsnak is ugyanígy ki kell állnia. Tárgyalási folyamatban vagyunk. Az Európai Parlament teljes mértékben szolidáris és egységesen lép fel azért, hogy a védelmi alapot támogassuk így módon a költségvetési forrásokkal. Persze vannak olyan költségvetési kérdések, amelyekkel, te, amelyek tekintetében teljesen különböző álláspontot képviselünk, a két pólison helyezkedünk el. Erőfeszítéseket fognunk nyilvánvalóan tenni, de nem csak nekünk kell erőfeszítést tenni, hanem a tanácsnak is. Az Európai Parlament a, a, a támogathatóság kritériumok tekintetében is szeretne tovább lépni, de majd biztos lesz alkalom, hogy ezekről beszéljük. Ön szót ejtett arról is, nagyon ambiciózusan, és osztom a véleményét, akár sokan is teszik ezt, a következő kérdéssel kapcsolatosan. Ugye van az a Pascal Lemi által vezetett munkacsoport, és amely a következő keretprogrammal foglalkozott, és azt is tudjuk, hogy a digitális témáért felelős európai biztos azt mondta, hogy meg kellene duplázni a digitális tevékenységre szánt költségvetés. De ugyanakkor ott van az a kihívás is, hogy hogy lehet ugyanannyi pénzzel hatékonyabbnak lenni. Úgy gondolom, hogy ki kell állnunk egy adott pillanatban, és fel kell tennünk azt a kérdést a tanácsnak, hogy ahhoz, hogy a modernitást tudjuk teljesíteni a századunkban, ahhoz forrásokra van szükség. Nem arra, hogy lemaradjunk és késésbe legyünk, fokozatos lemaradásban az európai kontinensen a világ viszonylathoz képest. Tehát milyen mit fog képviselni a tagállamok előtt témában és a Pascal lemiféle következtetések tekintetében hogyan áll a dolgokhoz. Very much. Nagyon szépen köszönöm. Katrin van Bremt asszony, köszönöm szépen. Köszönöm a biztosnak, hogy itt van, és hogy bevezetőt adott. Három kérdésem van, és megpróbálok rövid lenni. Először is köszönjük a támogatását a körforgásos gazdaság tekintetében. Szerintem megegyezhetünk abban, hogy ez a jövő gazdaságának alapvető része. És múlt héten Strasbourgban készítettük el az utolsó csomagot, de azért ne legyünk tévedésben, hogy ez az utolsó csomag, azért hiányzik még néhány dolog, és pedig egy öko-design megközelítés. Az ökodizájn megközelítés nagyon sikeres volt, hiszen ez alapján kellett igazolni, hogy energiahatékonyak a termékeink. Tehát a bizottság még folytatja a javaslat szellemét, hiszen egy nagyon jó következtetése volt a dologról. Tehát az FC egy nagyon fontos dolog ebben a ciklusban, és nagyon fontos, hogy a fenntartható fejlődési célokat tartsuk szem előtt mindenképpen. Hogyha a jövő iparáról beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy az iparnak ebbe az irányba kell elmozdulnia. És nagyon fontos az, hogy nem szabad itt a fenntarthatóságot feláldoznunk. Nagyon fontos az, hogy garantáljuk, hogy a fenntarthatóságot mindenképpen támogassuk. Ez a jövőről szól, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan vélekedik erről. Végezetül pedig, ez politikai kérdés, említette a több éves pénzügyi keretet, itt mindenképpen még döntéseket kell hozni, és a fő hangsúlyt az innovációra kell helyezni, de természetesen szociális kérdésekre is. De hogyha többet kell tennünk kevesebbel, akkor szerintem ez megmarad a lózungok szintjén. Ez egy nagyon nehéz dolog így. Mindenki megoldásokat keres, többet, kevesebbel, nem könnyű. Tudjuk, hogy a saját forrásaink körül kell körülnézni. Támogatom a parlamentet, és remélem, hogy a bizottság tényleg előrukol majd javaslatokkal, és remélem, hogy a tanács is tudatában van ezzel a gondolkodásmódtól. Köszönöm szépen! Next speaker. Következő felszólalónk. Angelike Nibler asszony. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt alelnök úr. Köszönöm, hogy eljött erre az eszmecserére, és köszönöm, hogy felvázolta a megatrendeket, a gazdasági megatrendeket, és azt, hogy Európának és a bizottságnak különösképpen milyen stratégiát lenne érdemes ön szerint követnie. Lenne egy kérdésem. Ha a tagállamokat nézi, körbenéz közöttük, hogyan értékeli, hogy mennyire felelnek meg ezeknek a megatrendeknek a tagállami gazdaságpolitikák, hogyan értékelni a jelenlegi helyzetet, és ugye egy év múlva választások lesznek, a bizottságnak le kell köszönnie, hogyan tudná összefoglalni, hogy mit tett ez a bizottság a polgárokért ezen a területen melyek azok a világító torny, torony projektumok, amelyekre büszke lehet a bizottság, amelyeket útravalóként lehet adni a következő bizottságnak, és ki lehet domborítani, mint eredményt. Köszönöm szépen! Edward Martin. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok, itt vagyok a baljára, balján. A balján. Szóval, hogy mi is lesz a holnapi Európa. Mindannyian Strasbourgban jártunk a múlt héten, és valami nagyon meglepő, de érdekes dolgot mondott Juncker úr az Európával Unióval kapcsolatosan. Az Európai Unióval kapcsolatosan Macron azt mondta, hogy olyan szuverenitásra van szükség, amely meghallgatja az európai polgárokat. Meg kell hallanunk a, az európai embereknek a dühét, és úgy gondolom, hogy van, amit az európai emberek nem hallanak, és az Európai Bizottság még kevésbé, mint mások. Nevezetesen a versenyszabályokra akarok utalni, és egy taburól szólnék, talán tabu ez az ön számára, sőt, szinte egy eredeti bűn vallási értelemben. Nevezetesen a földrajzi releváns piacra szeretnék utalni. Ugye tudjuk azt, hogy Európában akkor, amikor mondjuk 30, piac, 30 piaci részesedéssel rendelkezik egy vállalkozás, azt mondják, hogy uralkodó pozícióval, domináns pozícióval rendelkezik, és ekkor a bizottság eljár jár. És akkor, amikor azt mondja, hogy az európai ipart akarja védelmi, akkor gyakorlatilag egy, egy ezüst tálcán kínáljuk fel a, a világ, a globális piacnak a cégainkkal. Ugye ott vannak a kínaiak, az oroszok és az, a, a, az indiaiak, akik nem tartják be a különböző versenyszabályainkat. Kína például az alumínium piacon, vagy pedig a vasúti piacon több mint 50%-os piaci részesedéssel rendelkezik. Az acél esetében több mint 60%-os piaci részesedéssel. A kérdésem tehát egyszerű, biztos úr, mikor fogjuk végre megérteni, hogy a piac és a konkurencia, a verseny globalizált, és meg kell változtatnunk az alapszerződésüket, mert egy nagyon szép dolog ugye különböző gondolatokat felvetni a foglalkoztatás tekintetében, de nem szabad, hogy ezzel párhuzással leromboljuk azt, ami már létezik. Úgy találjunk fel új eszközöket, anél, hogy nem is használjuk ki a kellőképpen a már létezőket. És ön pontosan tudja, hogy az importok jönni fognak, mégpedig Európán kívülről most felkínáljuk az iparunkat neki. És legyen bátor, biztos úr, legyen igazán innováló, mint ahogy innovációra beszélt, és változtassuk meg, és változtassa meg az alapszerződést és a belső versenyszabályokat is. Köszönöm. Well, um, well, you have mentioned very... Nagyon fontos aspektusokat vetett föl, és ha jól hallottam, akkor ugye arra kérdeztek rá, hogy kik lennének a, a előrébb tartó tagállamok az energia politika területén, és lehet ezeket a példákat általánosítani. Jiring asszony kapszó, tessék. Köszönöm. Tisztelt Katajnál elnök úr! Köszönöm, hogy eljött. Csak egy kérdésem lenne ennek. Az ITRE bizottságban készülünk a következő keretprogramra. Liberálisként én hiszek abban, hogy a beruházások, innovációk nagyon fontosak. Ezek garantálják a versenyképességet, növekedést hosszú távon. És én komoly költségvetés emelést szeretnék látni a 9. Keret, keretprogramban. Ahogy látja az Európai Bizottság és ön személy szerint, a kutatásra költött jelenlegi pénzeket és a jövőben költendő pénzek nagyságrendjét. Koricsak úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok errefele. Itt, itt, öntől balra. Biztos úr, néhány kérdésem lenne, ezért intézek, hogy lásson. Szóval néhány kérdésem lenne az Európai Unió versenyképességével kapcsolatosan. Ugye át kell látnunk azt, hogy a különböző államok, három államot említett a kollégánk, tisztesítlen versenyszabályokat alkalmaznak. És hát látjuk azt is, hogy Bangladesben tipikusan, vagy Pakisztánban, Ázsiában, Dél-Kelet-Ázsiában, stb. stb. helyeken ugye nem tartják be a különböző általunk kívánatos szabályoknak. Hogyan lehet ilyen körülmények között az Európai Unió versenyképes? Na most, a cseh köztársaságban és cseh köztársaság nem az egyik legdrágább országa az uniónak. Hogyha egy kis motort akarunk legyártani, mint olyat, mint amilyet importálunk Kínából, akkor önmagában az alkatrészek háromszor annyiba kerülnek, mint az a kész termék, amelyet Kínában lehet megvásárolni. Hogyan lehet ilyen körülmények között megvédeni az unió iparát? Hogyan lehet ilyen körülmények között megvédeni az ipar ezen ágazatait? Második kérdésem. Ugye növekedik az administratív teher. Ilyen feltételek között hogyan lehet megakadályozni többek között a kutatás és a tudomány és az ipari technológiáknak a területén azt, hogy hogy az irány elveink, de bénítsák meg a tevékenységünket. Gondolom, azt fogja mondani, hogy egyszerűsíteni kell az irányelveket azért, hogy a KKV-k megtalálják a helyüket, azért, hogy a kis üzlet emberek is eligazodjanak, és bátorítással kerüljenek. Hogyan gondolja el ezt? Harmadik kérdéskör. Ha Kína esetében a kínai termékek esetében szigorúbbá válnak a szabályok, például ugye a műanyag termékek esetében, akkor ez oda vezethet, hogy az európai piac kárát szenvedi a folyamatnak. Hogyan lehet megakadályozni ugye a szelektív műanyag gyűjtés, most gondolok itt a palackokra, a zöld palackok, meg sárga palackoknak a feldolgozása és így tovább, hanem az egyéb termékek esetében is hogyan lehet eljárni úgy, hogy néhány néhány éven belül eljussunk oda, hogy ne kelljen lerakókat, hulladék lerakókat alkalmaznunk, és ne jussunk oda, hogyan lehet azt megakadályozni, hogy jussunk adott esetben, hogy a hulladékokat nem szelektíve gyűjtjük, és ilyenfajta módon, tehát az egész hulladék téma, a műanyag témában, ugye rendkívül fontos témáról van szó, harmadik országoktól függünk, van elképzelésünk arról, hogy a jövőt hogyan fogjuk majd kezelni? Köszönöm szépen. Remarks. Thank you. Akkor várjuk a válaszokat. Éler úr nagyon fontos és izgalmas kérdéseket feszegetett a kereskedelem és ipar kapcsolatáról. Azok a politikai eszközök, amelyekkel jelenleg rendelkezünk, már most is támogatják a kreatív iparágakat, a COSME program, vagy a szellemi tulajdonokat, jogó, jogokat védő szabályok. Erről a témáról nemrég egyeztettem olasz, az olasz kreatív ipar képviselőivel, és azt mondták nekem, miközben ö, néhány gondot szóvá tettek a szellemi védelmével kapcsolatban, hogy ez nem elég jó ez a védelem, és a körkörös gazdaság megatrend jellegét ők is hangsúlyozták. A kreatív iparban mindenképpen, és, és ők szeretnének ennek az élén járni, és szeretnék, hogyha az EU támogatná őket nem anyagilag, hanem gondolati keretileg ebben. Ezek az úgynevezett megatrendek, vagy horizontális trendek. Sok iparágra vonatkoztathatók, nem csak a kreatív iparra, a gyártóiparra is. És itt van meg a kapcsolat ugye az ökodizájn gondolatával. Ez egy jó példa arra, hogy az ökodizájn által a kreatív iparágak is jobban profitálhatnak az értékteremtési lánc jelenleg érvényesülő trendjeiből, és ha sikerül kiterjeszteni az ökodizájn irányelvet, sajnos nem tudom megmondani most a pontos dátumot, hogy mikor fogunk majd előrukolni a javaslattal, de hamarosan, akkor ha ezt a új jogszabályt elfogadnák, akkor azáltal sokkal jobban illeszkednék a globális trendbe. És az európaiak által ö, elérhető legmagasabb minőséget el is érnénk a termékek tekintetében. Nyitottak vagyunk a jó gondolatokra. Tudom, hogy önök, vagy ön a szakértője ennek a kérdésnek, és együtt tudjuk, hogy szükség lenne prototípusokra, jó példákra, a magas hozzáadott értéket bemutató struktúrákra. Tehát nyitottak vagyunk minden jó gondolatra. A szellemi tulajdon jobb védelme és a körkoros gazdaság ügye mindenképpen prioritásaink közé tartozik. Ami a következő tervezési költségvetési időszakot és a 9. keretprogramot illeti, talán belátják, hogy még nem rendelkezem minden információval, amelyet tőlem itt kértek, de május másodikára ígérem, ezek meg lesznek. Lesznek olyan ágazatok, amelyek pénztől esnek el, de nem titok az sem, hogy más ágazatok meg akár a kétszeresét is megkapják majd. Például a Horizont program benne kedvezményezettjei, nek a kedvezményezettségét jelentősen szeretnénk növelni. Lesznek vesztesei a folyamatnak, de hiszünk abban, hogy akik a nyertesei lesznek, azok a megfelelő, a jövőben mutató irányt képviselők. Nagyon ö, valószínűleg nem növelhető az EU költségvetésnek a GDP-ből származó része, tehát abból kell gazdálkodnunk, amink van. Ami az európai beruházási programot, az Invest EU programot illeti, ennek négy ö, célkitűzése van. A kis és középméretű vállalkozások, a befektetések és a szociális szempontok, a negyediket most elfelejtettem, de, ö, de az a lényege a programnak, hogy a finanszírozást azon politikai területekre kanalizálja, ahol azoknak legnagyobb a megtérülése. És nyilván a pénzügyi eszközök gyakran eléggé bonyolultak. Azon vagyunk, hogy a legjobb modelleket, a legbeváltabb modelleket, a legegyszerűbbeket támogassuk. és hangsúlyoztam, hogy sajnos, vagy nem sajnos, kevesebből kell többet kihoznunk, ez persze a kreativitást ösztönzi. Az EFSZE jó példája ennek. Ha megnézzük, hogy a más költségvetési sorokból mi ment át az FC költségvetési sorába, és ebből mit hozott ki az FC, akkor azt látjuk, hogy megérte. Igen, lehet kevesebből többet kihozni, és vizsgáljuk az Invest EU program mögött álló pozitív-negatív erőket, hogy ott is kihozzuk a legtöbbet a, lehetségesből. Hogy kiegészítő védelem legyen-e a szellemi tulajdon tekintetében. Ezen most éppen még zajlik a vita. Egy biztos, hogy egyenlőbbé szeretnénk tenni az esélyeket a versengők között, és a harmadik országok és az EU szereplői között. A védjegyek hosszát nem akarjuk meggyújtani. A gond nem is az időtartammal, a védelem időtartamával van, hanem azzal, hogy ha lejár egy védjegy, akkor az európai cégek nem tudnak azonnal belépni arra a piacra, még akkor sem, hogyha a harmadik országban gyártatnak. Tehát ezt a kérdést kell megoldani, hogy akik az EU-ban termelő cégek, azok ne kerüljenek hátrányba a harmadik országok cégei, vagy a harmadik országban termeltető EU cégekkel szemben. Ez nyilván csak az export képes áruk védelmére vonatkozik ez az elképzelés, Egyébként tudták, hogy az FC ott működik a legjobban azokon a piaci szegmenseken, ahol a piac maga nem működik elég jól. Az öt legnagyobb felhasználója az eszköznek Görögország, Észtország, Bulgária, Spanyolország és Portugália. Tehát látható, hogy pont azok az országok tudtak ebből profitálni, amelyeknek a gazdasága egy kicsit megrendült. Az FC egy a fenntartható beruházásokra helyezte a hangsúlyt. Ezt most picit terelni szeretnénk a Párizsi klíma megállapodásban foglaltak elérését szolgáló programok irányába tehát a körkörös gazdaságot jobban előtérbe akarjuk helyezni a prioritások között. hogy ennek a bizottságnak mik az érdemei, és mit tudunk üzenetként, vagy örökségként a következőre hagyni. Részben már mondtam ezt, de a körkörös gazdaságra helyezett hangsúly, tehát ezt komolyan vettük, komolyan vesszük, és ha ezt a jövőben is komolyan tudja venni a következő bizottság, akkor ez versenyelőnyt hoz nekünk. A második az intelligens technológiák használata. Ugye nem csak, meg a főleg a mesterséges intelligencia használata, itt a mesterséges intelligenciának a növekedés generáló hatása a legfontosabb, és a harmadik pedig a, az egyes piaci szereplő személyek rezilienciájának, ellenálló képességének, rugalmasságának a növelése. Tehát csak olyan programokat szeretnénk, amelyek nem ö, hát leírják az emberi munkaerőt, hanem amelyek helyzetbe hozzák azt. Az egyének és a társadalom ellenálló képességét is erősíteni kell, mert eh, ha úgy valósul meg a mesterséges intelligencia, hogy közben az emberek elvesztik a munkahelyeiket, akkor azzal nem lesz versenyelőnyünk. Versenypolitika nagyon lényeges. Nem vagyok szakember ezen a téren, de nagyon hasonló a nézetem, mint a legtöbbnek a szakbizottságban tehát, hogyha Vesztájer asszonynal folytattak vitát, akkor tudják, de hogyha nem, akkor mindenkit bátorítok, hogy vele beszéljék meg ezeket a kérdéseket, hiszen ő a versenypolitika szakértője. És Elnézést. Bocsássa meg, biztos úr, hogy félbeszakítom, tudom, hogy ez nem egy szép gyakorlat, elnézést kérek. Ilyet nem válaszolhat. Ön elnök helyettes az Európai Bizottságnak, és ön egyik azoknak, akik a legéberebben ellenzik azt, hogy megváltoztassuk az európai releváns piacokat. Tehát nem tudok elfogadni egy ilyen választ. Érthetetlen egy ilyen válasz. Nem tudom, hogy miért mondja, hogy én mindig a releváns piacok újrabecslése ellen vagyok. Én nem emlékszem, hogy milyen kontextusban mondtam ilyesmit. És ahogy tudja, tűzfal van a verseny ügyi főigazgatóság és a többi főigazgatóság között. Semmilyen módon nem nyúlunk bele a releváns piac kérdésébe. De a piac változik, és ami ma releváns, az nem biztos, hogy holnap az lesz. Én éppen ezért szorgalmazom, hogy Veszteger asszonynal beszélje ezt meg. Sokkal jobban kiismeri magát, mint én. Az eszmecserének folytatódnia kell. A költséghatékonyság, költségversenyképesség, hát ez nagyon releváns, hiszen a tagállamainknak figyelembe kell venni ezt az eszközt, de az is biztos, hogy Európa soha nem lesz a legolcsóbb termelőhely. Védenünk kell a fogyasztóinkat a rossz minőségtől. Tehát Európában, ha az európai termékek drágábbak, nem tilthatjuk be az olcsóbb importot. De a hozzáadott érték és az innovációk azért elég fontosak. Tehát például hallottam, hogy eh, például a kikötő daruk esetében van egy európai és van egy kínai cég, amely ezeket gyártja. És az európai 20%-kal drágább, viszont annyival jobb a technológia is. Sokkal intelligensebb. A, a, a daruk intelligensebbek voltak, és így megérte azt, hogy 20%-kal drágábbak voltak. A kevésbé intelligens eh, kínai darukkal sokkal több probléma volt, ez például jó példa arra, hogy nem csak az ár számít az ipar számára. Végzetül pedig a műanyag téma. És néhány hete jött ki a plastik, a műanyag stratégia, és a műanyag hulladék kérdése is előfordult a újrahasznosítás itt elég nehéz, mert túlságosan sok a műanyag politika. De hogyha érdekli önöket ez a kérdés, akkor azt javaslom, hogy nézzék meg a műanyag stratégiát, megéri. Megéri belenézni, mert szerintem nagyon jó dolgok vannak benne. A szándékunk pedig az, hogy jól működő műanyag piacot hozzunk létre Európában, amely megfelel a körforgásos gazdaságnak. És hogy itt felhasználjuk a saját hulladék műanyagunkat, és hogy ne áruljuk ezeket az ázsiai országoknak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, az összes megjegyzést, választ, nagyon érdekes dolgokat hallottunk és a tanácsait pedig természetesen megszívedjük. Hiszen itt a versenyről van szó nagyobb kontextusban. De esetleg Veszteje asszonyt is megkérdezzük, hiszen néhány kérdésért ő felelős. És valószínűleg néhány kérdésre ő tudna megfelelő választ adni. Hiszen nem ez az első alkalom a szakbizottságunk történetében, hogy ilyen problémákkal foglalkozunk. Köszönöm szépen a válaszait, és találkozunk a legközelebbi alkalommal. Akkor még egyszer üdvözlöm Barbara Kappel asszonyt, aki a következő témánk előadója. És akkor áttérünk a hatos pontra, az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek. Egy jelentéstervezetről van szó 2017. decemberéből, és a bizottság pedig azt szeretné, hogy jelentsék a bizottságnak a beruházási projekteket, amelyek az energiainfrastruktúrára vonatkoznak. Igazából ez az első lépés egy rendes jogalkotási eljárásban. Öné a szó előadószony. Köszönöm szépen. Tényleg egy nagyon rövid tervezett, de örülök, hogy bemutathatom, hiszen a Refit programot dolgoztuk és egy olyan rendeletet kellene megszavazni, amely igazából a bürokrácia csökkentésére vonatkozik a szolgáltatók életét könnyítené meg a bürokrácia csökkentésével, és szeretnék köszönetet mondani a jó együttműködésért az árnyékalóadókkal. Már számos megbeszélést lefolytattunk, és úgy gondolom, hogy a vélemények nagyon nagy része fedi egymást. Tehát igazából elég jó a jogalkotás a REFIT programmal. Most pedig eh, röviden kitérnék a rendeletre, miről is van szó. Arról van szó, hogy a beruházási szándékok bejelentésének a megszüntetéséről van szó. Ezt a rendeletet 2014. februárjában szavazták meg, és a célja az volt, hogy eh, adatok, információk legyenek hozzáférhetők, amennyiben eh, európai energiainfrastruktúrák vannak, ez vonatkozik különféle energia átviteli rendszerekre, továbbítási rendszerekre, és hogy a bizottság megfelelő információkhoz jusson a jelen és a jövőbeli energia tekintetében. A tagállamok háromszor nyújtottak be jelentést 2011, 13 és 15-ben. A bizottság pedig ezután a Refit program keretében három külsős tanulmányra kérte fel a tagállamokat, hogy megvizsgálja a rendeletet. 2016-ban ez megtörtént, tehát a tanulmányok elkészültek, volt egy nyilvános konzultáció, 12 hétig tartott, 2016 áprilisában ért véget. Rövid összefoglalást hallhattunk 2016 novemberében. A leglényegesebb eredményekről ma pedig vita, vitatkozhatunk. A legfontosabb az, hogy a vizsgálat kimutatta, hogy nagyon sok az átfedés a bejelentési kötelezettségről szóló rendelet és az ENCO E és az ENCO Géga felé történő jelentés kötelezettségnél. A legtöbb tagállami információ más forrásokból sokkal egyszerűbb lett volna. Tehát például az európai átviteli hálózatok tekintetében a távvezetékek esetében az éves, a távvezetékekről éves jelentések készülnek, a vállalatok részéről és a nemzeti ágazat specifikus tervek alapján is a bizottság a saját rendszerén belül is figyeli az energiapodzat, és a bizottság is rendszeresen eh, szerez be információt. Tehát ezeket a párhuzamosságokat eh, ki kell küszöbölni, ez pedig azt jelenti, hogy az eh, adatfeldolgozást a, a karcsúsított adminisztráció értelmében kell folytatni, és a jelen tervezet pedig arra vonatkozik, hogy csökkentsük az átfedéseket csökkentsük, a bürokráciát, és, és a 2056-os, a 2014-es rendelet hatáját szüntessük meg. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jávor úr, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm a jelentést, de azért mégiscsak vannak kételjeim, ami a bizottság kezdeményezését illeti és ami az előadó jelentésére vonatkozik. Nézzünk egy kicsit vissza a dolog történetére. Eredetileg a bizottság javaslata az Európai Parlament elé került, és a parlament pedig a bíróság elé vitte, mert úgy gondolta, hogy a jogalap nem jó. Az Euratom szerződés nem megfelelő jogalap a bizottság javaslatára, hogy ilyen energia alapú bejelentési rendszer jöjjön létre. Ez a bírósági eset a parlament javára dőlt el. A bíróság pedig a véleményünk szerint úgy döntött, hogy más jogi alapot kell szerezni. Hogyan reagált az Európai Bizottság a parlament győzelmére? Az az, hogy az egészet, hogy nem fogadta el azt, hogy megfelelő jogalapon vezesse ezt be, hanem az egészet kidobta. Szerintem ez pedig ö, ö, megkerüli a bíróság döntését. És igazából szerintem nem értették meg, hogy a bíróság hogyan döntött. Itt három alap érvet hallottuk a bizottság részéről, hogy miért vonta vissza a javaslatot, azt mondta, hogy átfedés van a bejelentési kötelezettsége között, és rámutatnak a különféle válaszokban, hogy a különféle szervezetek, a különféle hálózatok már benyújtanak jelentéseket. Én azonban úgy gondolom, hogy a bejelenté, ami a bejelentési kötelezettségre vonatkozik az európai rendelet révén, és ami a tagállamokra hárul, az nem helyettesíti a hálózatok jelentési kötelezettségeit, hiszen ezeket elég gyakran magáncégek üzemeltetik. Tehát szerintem a jelen jelentési kötelezettségek nem feltétlenül fedik át egymást. És meg vagyok győződve, hogy nem lenne hasznos ezt visszavonni. Volt még egy érv, és hogy három bejelentési rendszer már megtörtént. A háromból igazából csak egyet végeztek el 2014 óta, amióta hatályban van a rendelet. És például az energia Unió igenis egy európai projekt. És úgy gondolom, hogy az új szabályokkal összhangban elég információnk van. A harmadik érv pedig az, hogy a tagállamoknak nehézségeik vannak a rendelet alkalmazásánál. Ezt értem. Tehát, hogyha a tagállamok alkalmazzák a rendeletet, alkalmazni akarják, vagy nehézségeik vannak, akkor ennek nem az a, erre nem az a reakció, hogy visszavonjuk, hanem hogy a tagállamokat úgy befolyásoljuk, hogy igyekezzenek jobban végrehajtani az előírást. A megoldás pedig a jobb alkalmazás, a jobb végrehajtás, és nem pedig a visszavonás. Hogyha problémáink vannak a végrehajtással. Tehát szerintem ezt nem megszüntetni kell, nem visszavonni kell, hanem igenis folytatni kell a dolgot, és végre kell hajtani a lehető legjobb módon, és pedig úgy, hogy megfeleljen az Európai Parlament álláspontjának és az Európai Bíróság álláspontjának. Köszönöm. Köszönöm. Kolléga úr a megjegyzéseit. Európai Bizottság. Ebbe a Gerhardt asszony az energiaügyi főigazgatóság részéről hogy esetleg van-e valamilyen válasza, megjegyzése, hiszen ez egy nagyon fontos téma a szakbizottságunk számára. Tehát, hogyha esetleg vázolni tudna a saját pozícióját. Igen? Gerhardt asszonynak el kellett mennie, és így a helyettese kér szót. Mindenek előtt szeretném megköszönni a szakbizottságnak a jelentéstervezetet. Én is szeretnék emlékeztetni a javaslat két céljára, hiszen vélemény szerint ez a rendelettervezet már nem felel meg a céloknak, másodszorban pedig szeretnénk mindenki számára csökkenteni az adminisztrációs terheket, akiket érint ez a rendelet. Végezetül pedig szeretném azt a tényt is megemlíteni, hogy a bizottság komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy egy külső tanulmányt elkészítessen. 2011-ben, 15-ben és 14-ben és 15-ben, és szeretném Jávor emlékeztetni, hogy a tanulmány már foglalkozott a témával, a 2015-ös kivételével. És igazából ezt arra használtuk, hogy megnézzük, hogy eh, mennyire felelünk meg a helyzetnek a jogszabályainkkal 2016. novemberében. Még egy rövid válaszom lenne Jávor úr fenntartásaira az első a bíróság határozata tehát nem úgy válaszoltunk erre, hogy visszavontuk a rendeletet, hanem egy új rendeletet szeretnénk elterjeszteni. Tehát nem azért vontuk azt vissza, mert született egy ítélet, hanem mert úgy gondoljuk, hogy nem hozza azt az eredményt, amit vártunk tőle. A második pont, amelyet Jávor úr is említett, az az, hogy foglalkozzunk a tagállamok nehézségeivel, és hogy ne vonjuk vissza a segítség helyett. Kiértékeltük a helyzetet, és észrevettük, hogy a végrehajtás problémái főleg itt a korlátozásokból eredtek. Ez pedig azt jelenti, hogy túl becsültük a tagállamok kapacitásait, és nem mindig tudtak a tagállamok megfelelő pontoságú adatokat szolgáltatni. De szerintem túl optimista volt igazából az első megközelítésünk a tagállamok kapacitását tekintve. Az utolsó megjegyzésem pedig erről is szó volt. Tehát megvannak a privát részvevők adatai és a négyes cikkünk, amelyel megindokoltuk a visszavonást, azt is tartalmazza, hogy eh, a szolgáltatók először a tagállamot informálják, és utána a tagállamok pedig tájékoztassák a bizottságot erről. És ezeket a információkat eh, már megkaphatjuk közvetlenül is, nem csak az NCG-n keresztül. És eh, a megfigyelő helynek meg közvetlen hozzáférése van a piachoz, hozzáférhet az adatokhoz. Úgy gondolom, hogy ez lenne az utolsó megjegyzésem, és szeretném még egyszer megköszönni a szakbizottságot a visszacsatolásért. Köszönöm. Ah, thank you very much, madam. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Előadóasszony, a végső megjegyzések. Köszönöm szépen. Jávor úrnak, és köszönöm szépen a bizottság képviselőjének is. Már korábban is lehetőségünk volt, hogy eszmét cseréljünk, és már két módosítót benyújtottak. Az árnyék előadók 26-áig van a módosítók határideje. Remélem, hogy végezetül is egy jó közös eredményt érünk el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Barbara. Április 26-a, 12 óra dél. Az egy csütörtök. Csütörtök. Csütörtök dél. És az ITRE-ben június 19-én szavazunk. Szeptemberben pedig valószínűleg a plenárison szavazunk. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy jelen voltak. Köszönöm a vitát. Holnap reggel 9 órakor egy zárt ülésünk lesz a koordinátorokkal, de 10 órakor szavazás az ITRE szakbizottságban. Még egyszer emlékeztetnék, hogy tehát, hogy eh, fél, kettőtől fél háromig lesz egy parlamenti energia közösségi ülésünk, tehát a mi felelősségünk is, hogy elmenjünk oda, és igazából itt az ITRE szakbizottsági ülésre elmegyünk, és egy kis ebéd is lesz a megbeszélés elején. Tehát nagyon kényelmes lesz így mindenkinek. Remélem, hogy ott lesznek az energia közösségi ülésünkön holnap. És természetesen tízkor pedig az ITRE-ben szavazunk. Köszönöm szépen, és holnap találkozunk.